bejelentést szeretnék tenni. 2009. július 16-án a Júri Bizottsághoz eljuttattam. A egyik képviselőtársunk um, jogi státusát illető dokumentumot, és a Júri Szakbizottság elnöke arról tájékoztatott engem, hogy hogy a e képviselő mentelmi jogában döntött, és e, úgy ítélte meg, hogy a dokumentum befogadhatatlan. Van még egy napirendi